Az elnök. Kedves kollégák, megnyitom az ülést. A tegnapi plenáris szavazás során a elfogadtuk az eljárási szabályzat 56-os és 50-es cikkének megfelelően bejelentettük 2014. február 14-én plenárison a szavazás során. Semmilyen ellenvetés nem merült fel ezzel kapcsolatban a közös, az eljárási szabályzat 2011-es szabályának megfelelően, ezért a fordítást, illetve a tolmácsolást elfogadottnak tekintjük. Ez ennek eredményeképpen a Matthew asszony jelentését, amely az egységes elfogadási eljárásról szól, ezt levesszük a napirendről. Nagyon nagy volt a vita ezzel a témával kapcsolatban, és ezt így sikerült tisztázni. Most pedig a napirendre térnék rá, e, mégpedig a tanács és a bizottság nyilatkozata Horvátország által elért eredményekről szóló 2010-es évi jelentés. Tegnap e, találkozónk volt a horvát miniszterelnökkel, Hannes Foboda is jelen volt, illetve Günár Hökmárk e, a delegáció elnöke. Egyeztettünk a Horvátország által elért eredményekről, előrelépésekről a csatlakozási folyamatban. Nagyon örülünk annak, hogy a kollégákkal együtt ma erről egyeztethetünk, vitát tarthatunk, és közösen megvitathatjuk, hogy milyen előrelépést ért el ez az ország, és, és hogyan haladnak a csatlakozási tárgyalások. Nagyon örülök, hogy itt van Füle biztos úr. Most azonban először Martonyi János miniszter urat fogom megkérni, aki a magyar elnökséget képviseli, külügyminiszter úr. Önt fogom majd megkérni a beszéde megtartásához, megtartására. A magyar elnökség számára nagy prioritás sorba a csatlakozása. Öné a szó. Mr. President in Office, the floor is yours. Mr. Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Unió elnöksége nevében nagy örömömre szolgál, hogy ma felszólalhatok az Európai Parlament plenáris ülésén.